a néppárt, a zöldek, a liberálisok, az ENL frakciótól kérést kaptunk a delegációk tagjainak kinevezésére, illetve a bizottsági tagok kinevezésére. Ezek a jegyzőkönyvben, a jegyzőkönyvben szerepelnek a jelenlegi ülés.